Köszönöm szépen. A július 8-i ülés jegyzőkönyve elkészült, van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs így a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a spanyol illetékes hatóságok